Megnyitom az ülést, a tegnapi jegyzőkönyvet kiosztották, ha nincs észrevételük, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk. Most pedig Kovaljó úr jelentése következik. Miről is? Ugye a biztonsági elemekről és biometrikus elemekről az úti okmányokban és útlevelekben. Kovaljó úr, öné a szó, négy perce van önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági alelnök úr, Baró úr. Tisztelt kollégák, az a javaslat, amiről